Allora abbiamo proceduto alla... Uh... Nos, akkor rátérünk a Rátértünk ugye a szavazásra, tehát a számvevőszék osztrák jelöltje, Vöger Bauer úr 13 támogató szavazatot kapott, négyen szavaztak az ő jelöltsége ellen, és hatan tartózkodtak, tehát bejelenthetem, hogy többség, a többség őt támogatta, és most tehát rátérünk a napi rendünk ötös pontjára, ami az uniós finanszírozás hatékonysága és eredményessége az új tagállamokban található nukleáris létesítmények letszerelése terén. Mielőtt rátérnénk a szavazásra, megadom Marinescu kollégának a szót, hogy kívánne itt valamit mondani. Thank you very much. Köszönöm szépen. Véleményem szerint rendkívül érdekes jelentés volt. Ennek eh, a jelentésnek a lényege az az, véleményem szerint, hogy az Európai Bizottságot, eh, illetve a szemvőszéket eh, felkérjük, hiszen most ők új értékelést végeznek ezen projekteket illetően, tehát őket meg kellene kérni, meg kellene kérdezni őket néhány kérdésről, és jövőbeli jelentéseket kellene tőlük kérni. A jelentés célja nem az, hogy a finanszírozást felfüggesszük vagy meghosszabbítsuk, hanem az a célja, hogy legyen továbbra is EU pénz ezekre a projektekre, és meg kell nézni azt is, hogy hogyan kell ezeket a pénzeket megfelelően elkölteni. Grazie. Posso votare, no? Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ha nincsenek egyéb megjegyzések, akkor rá is térnék a szavazásra. Tehát a Marinescu jelentésről szavazunk, és kaptunk egy szóbeli módosítót az előadótól, amiről rögtön szavazhatunk is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. A 9-es módosítóról nyitom meg a szavazást most. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. A 12-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hogyha mindannyian egyetértenek, akkor nem muszáj ezt a szavazókártyával bonyolítani, hanem a kezünket is elég felemelni. Hogyha mindannyian egyetértenek, akkor készfeltartásra is szavazhatunk. Tehát akkor a 12-nél, 12-es módosítónál tartottunk, és ezt elfogadtuk. Nem fogadtuk el. A 12-esről még mindig szavaznunk kell. Jó, bocsánat, akkor megismételjük, tehát a 12-esről megnyitom a szavazást. Ki van mellette? ellene. Elnök úr azt mondja, elnézést kérek, jobb, hogyha elektronikusan szavazunk, mert a készfeltartásnál mindig számolgatni kell a kezeket. Nem akartam senkit összezavarni, tehát akkor megnyitom a szavazást, még egyszer, mert egyébként készfeltartásra tovább tartana, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Tehát jön a 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 14-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Viszont következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, Elfogadtuk. 20-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es módosító, megnyitom. Bocsánat, visszavonták. A 23-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as módosító. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 31-es következik, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es módosító, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 35-ös, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 36-os módosító következik, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 37-es, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 38-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 39-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 40-es módosító következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 41-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es módosító következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 43-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. A 44-es módosító és a 45-ös következik egyben, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. A 46-os módosítóról szavazzunk, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 47-esről nyitom meg. Lezárom. Elfogadtuk. 48-as következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 49-es következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 53-as módosító. Megnyitom. Lezárom elutasítva. 54-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Az 56-os következik, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. A hetes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 62-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 63-as módosító következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 64-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 65-ös következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 66-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 69-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az egyes kompromisszum következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A második kompromisszum következik? Igen. A kettes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És a nyolcas módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor az ITRE szakbizottság módosítója következik. Az első részről szavazunk, az egyes első részéről megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. És aztán a négyes ITRE módosításról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az ITRE hatos módosítója következik. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. ITRE hetes módosítónak a második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. És a C preambul bekezdésről kell még szavaznunk, az, ez még mindig az ITRE bizottságé, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tehát akkor a teljes szövegről, a módosított teljes szövegről szavazunk most, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22 mellette nem volt ellenszavazat és tartózkodás. relatore. Akkor gratulálunk az előadónak, és haladjunk tovább a napi rendünkön. A napirend hatodik pontja a harmadik országoknak nyújtott költségvetési támogatás jövője. Az előadó Stiles kolléga, és mindjárt meg is adom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Függetlenül a dokumentumtól, amit a hatos pont napirend alatt találhatnak, és ami tulajdonképpen az én tervezetem, eh, ami egy vélemény a Fejlesztési Bizottsághoz. Emellett kiosztottam egy dokumentumot önök számára. Ez eh, egy eh, véleménytervezet, Bárctász költségvetési támogatás, módosításokat is tartalmaz ez. Azért tettem ezt, mert 2000 leütés állt rendelkezésemre arra, hogy az első javaslatomat megtegyem a költségvetési támogatással kapcsolatban. Ez nem volt elegendő ahhoz, hogy széleskörű véleményt írjak, és ezért hét javaslatot tettem, és ezeket kiegészteném mindazzal, amit aláhúztam és, kihú, és kiosztottam önöknek. Az elnyék jelentéstevőkkel is majd még beszélni fogok, hogy megvitassuk azt, hogy be tudjuk együtt nyújtani ezeket a módosítókat. A költségvetési támogatás a fejlesztés együttműködésben, hogyha meghallgatjuk azokat, akik aktívak ezen a területen, akkor azt hallhatjuk, hogy egyre inkább egy olyan eszközzé válik, amit alkalmaznak azért, hogy általánosságban ebben a szektorban pozitívan lehessen fellépni. Az első ajánlásomban tehát azt mondom, hogy ez egy nagyon jó eszköz a fejlesztési együttműködéshez, ez figyelembe veszi az alapvető fejlesztési elveket, mint például a tulajdonlást, amelyet így nevelni lehet, tehát hogy jobban magának érezze a partner ezt a projektet. Ezen kívül a partnerek és a donorok között létrehoz egyfajta párbeszédet. A alkalmazott technika pedig csökkenti a tranzakciós költségeket. Tudnunk kell, hogy nem ez az egyetlen eszköz, amit alkalmazhatunk, és nem is jelent ez csodaszert a harmadik világ országainak problémáira. Az a javaslat, amely benne van a tervezetemben, hogyha költségvetési támogatást adnak, akkor az intervenciónak a célja az az, hogy a fogadó ország nemzeti programjait támogassuk, tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, mi történik az adott országban. A költségvetési támogatáshoz koordinációra is szükség van, koordináltan kell eljárni, kiegészítőnek kell lenni, koherensnek kell lenni a támogatások többi formái, valamint a többi donor folyósít. Tehát nem egy külön kis szigetről van itt szó, hanem ez egy egészbe beilleszkedő segítség. Ehhez hozzátenném még az, hogy kiegészítőnek kell ennek lennie, hát belga vagyok, és erős a kapcsolatunk a korábbi gyarmatunkkal, Kongóval, és hogyha megnézzük, hogy hogyan működik ott a rezsim, és azt látjuk, hogy eléggé korlátozott az állami költségvetése ennek az országnak, és hogyha és nem jó az, hogyha nem nem jó az, hogyha az az ország elnöke úgy számol, hogy majd kapnak támogatást szerintem. Az a lényeg, hogy ez egy is legyen az adott ország költségvetéséhez. A tervezetemben nincs benne egy dolog, de ez benne van a módosításokban, amelyeket kiosztottam önöknek. Kettes A pont. A bizottságtól azt kérem, hogy a a programozást, a támogatási technikákat, azokat csatolják a dokumentumokhoz, és ezeket egy kicsit karcsúsítsák, és kicsit jobban, hatékonyabban tárják elénk. Úgy vélem, hogy jól képzett szakemberekre van szükség, hiszen azok, akik foglalkoznak a költségvetési támogatással, azoknak másfajta készségekkel is rendelkezniük kell, ahhoz, ha, hiszen ez a költségvetési támogatás egy teljesen másfajta eszköz. Egyfajta elemző készségre van szükség, sokkal inkább analitikusabb gondolkodásra van szükség, mint egy egyszerű programfinanszírozásnál. Harmadik pontként, vagy akár negyedik pontként ö, ö, szeretném megemlíteni, az eredeti jelentésemben harmadik pontban van ez, hogy az Európai Bizottságnak meg kell fogalmaznia azt, hogy a hatékonyságot valahogy mérni kell, figyelembe kell venni a prioritás kapacitás képítéssel a fogadó országban. Negyedik elemként szeretném megemlíteni azt, hogy ügyelni kell az ellenőrzések értékelésére mindenképpen az inputot kell ellenőriznünk, erre felé kell haladni, és indikátorokkal kell dolgoznunk, olyanokkal, amelyek segíthetnek abban, hogy a támogatás hatékonyságát megvizsgáljuk. Ötös pontként ügyelni kell a érzékenységre, a az állami költségvetésben gyakran láthatjuk azt, hogy eléggé alacsony az ellenőrzés állami szinten költségvetés szempontjából a fogadó országokban, és ezért ügyelni kell arra, hogy hatékony legyen a kockázatkezelés. 5A pont az új dokumentumban, ez egy módosítás lesz majd, itt aggodalmamnak adok hangot, a számvevőszék számos jelentésében beszélt a költségvetési támogatásról. Csináltam egy kis rövid kimutatást, és ebből azt tűnt ki, hogy nagyon gyakran előfordulnak hibák a költségvetési támogatások kifizetésekor, és ezért lesz még egy plusz módosítás, az 5B pont ez, a bizottságot arra kérjük, hogy garantálja azt, hogy azok a delegációk, amelyek a költségvetési támogatás felett örködnek a fogadó országban, azokat, azoknak strukturális, formalizált jelentéseket kell kiadniuk a támogatásokról, mégpedig korábban meghatározott kritériumok alapján. Attól tartok, hogyha költségvetési támogatást adunk, akkor akkor szerintem tényleg kellenek megfelelő kritériumok, amelyek alapján ezt mérni lehet. Az eredeti hatos pontom ugyancsak egy kérés a bizottság irányába, mégpedig az, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a korrupciót le lehessen küzdeni. A korrupció leküzdése szükséges, és ehhez az kell, hogy erős párbeszéd legyen a hatóságokkal, ügyelni kell a kapacitások kiépítésére, és eh, arra kell ösztönözni, hogy felelősséget vállaljanak és leküzdik a korrupciót. Hetes pont az eredeti szövegemben. Ez az a kérdés, hogy eh, a nemzeti parlament, a, a civil társadalom hogyan lehetne bevonható ebbe a kérdésbe, hiszen valóban egyfajta felelősségvállalásra van szükség, és arra van szükség, hogy az emberek maguknak érezzék mindezt. Utolsó pontom, az az utolsó módosításom. A hetes eh, A pont ez a kiosztott dokumentumban. Itt eh, szeretném megnézni a hivatalos fejlesztési támogatást. Ennek a szabályozása kimondja azt, hogy van egy 20, 20, 25-ös B angolul olvasom ezt fel, az Európai Bizottságnak konzisztensen olyan megközelítést kell alkalmaznia, amely eh, eredményeken, illetve teljesítményindikátorokon alapul, és egyértelműen definiálnia kell, és nyomon kell követnie a feltételeket, és támogatni eh, kell azokat az erőfeszítéseket a partnerországokban, hogy parlamenti ellenőrzést és audit kapacitásokat építsenek ki. Ez, ami a hivatalos fejlesztési segítségre is vonatkozik, ugyanezt kell nekünk is alkalmazni vezérfonalként, vezérelfként, a költségvetési támogatás kapcsán is. Mert a nagy probléma az az, hogy, és ez benne van a módosításban is, hogy csak technikai kritériumokat veszünk figyelembe a 61-es 61-es cikk 2 pontjának megfelelően a kotonói egyezményben, de az előbb említettek is ugyanennyire fontosak a költségvetés támogatás kapcsán. Hogyha egyetértenek ezzel, akkor ezeket módosításként fogom majd benyújtani, és természetesen várom a különböző politikai frakciók módosításait, és így fogjuk majd beadni a véleményünket a Fejlesztési Szabizottságnak, és akkor ezzel ki tudjuk bővíteni az eredeti véleményet. Ahogy mondtam, elég korlátozott volt a rendelkezésre álló hely, csak 2000 leütés volt lehetséges. 28-án fogunk erről szavazni. Miért? Azért, mert a Fejlesztési Szabizottság a jelentését április 11-én fogja megvitatni, és ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy le tudjuk adni a véleményünket a és Szabizottság számára. És így figyelembe fogják venni a véleményünket, és úgy gondolom, hogy a júniusi plenárison kerül majd erre sor Strasbourgban. Ennyi lett volna. Grazie. Köszönöm. Szeretném megadni a szót a bizottságnak, számvevőszéknek, hogyha kérik. Nem tudom, hogy ki szeretne szólni, akkor megadom a szót, parancsoljon. Harald Noack, member of the Court of Auditors. Um, I... A számvevőszék tagja vagyok, nem ezen kérdésekért felelek, de nyomon követve a javaslatokat, illetve a módosításokat, azt mondhatom, hogy nagyon jó alapot kínálnak arra, hogy a költségvetési támogatást ilyen módon alakítsuk át. Azt, hogyha az elkötelezett országokkal szerződéseket kötünk, e 7 vagy 8 módosító szellemében, nos, úgy gondolom, hogy a számbevőszék tagjai nevében csak gratulálhatok ahhoz, hogy ilyen irányba lépünk el, valóban célra vezetők ezek. Köszönöm szépen, a bizottság képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságot bátorítják ezek a javaslatok, ösztönzik ezek a javaslatok. Itt valóban olyan területekre hívják fel a figyelmet, amelyek a bizottság véleménye szerint is többet lehet tenni a jövőben, és már ezt meg is tesszük, ahogy a jelentés is kiemeli ezt. Például az értékelésben, amelyet most már sokkal struktúráltabb formában hajtunk végre. Az Európai Bizottság a kockázatfelmérő a kereteit is felülvizsgálja, hogy ezek koherensebbek legyenek, és rendszerűbben alkalmazzuk ezeket mindenütt. Tehát ugyanabban az irányban teszünk lépéseket. Arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy a bizottság mindig is elkötelezett volt az eredmény alapú megközelítés mellett. Tulajdonképpen mi vezető szerepet játszunk, persze vannak kihívások, mert a befogadó országokban vannak gyengeségek, hát a rendszereket kell javítani, például a jelentéstételi rendszert, és így, ha egyre megbízhatóbbak lesznek ezek a jelentések, akkor jobb a monitoring tevékenységünk is, ez megbízhatóbb. Aztán a többi tagállammal a koordináció nagyon fontos, a bizottság elkötelezett a tagállamokkal együtt emellett, és egy úgynevezett koordinált megközelítést dolgozunk ki a költségvetési támogatáshoz, és a miniszterek 2009-ben, novemberben ültek össze ebben a témában, ennek alapján dolgozzuk ki ezt az új komponást és a miniszterek véleménye ebben nagyon erősen tükröződni fog. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr. Kérdezem, hogy van-e a kollégák közül valaki, aki hozzá kíván szólni? Nem, Bart, szeretné valamit hozzáadni? Jó, nagyszerű. Akkor térjünk rá a hetes napi rendi pontunkra az ügynökségek teljesítménye pénzgazdálkodás és ellenőrzése következik. Szabrakakis úr az előadó, és meg is adom neki a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Úgy hiszem, hogy az ügynökségekkel és eh, a közös vállalkozásokkal való eh, bánásmódban érdemes úgy eljárni, hogy egy pontban foglalkozunk velük. 2009-es ügynökségi mentesítésről azt mondhatom, hogy én azok közé tartozom, akik mélyen meg vannak győződve arról, hogy az európai ügynökségek fontos, jelentős szerepet játszanak, és hozzáadott értékkel bírnak az Európai Unió egészében. Ugyanakkor az Európai Parlament, és különösen a mi szakbizottságunk mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az adófizetők pénzét átláthatóan, hatékonyan és jogszerűen használják fel. És hogyha valamilyen rendellenességet találunk, akkor ezt ki kell emelnünk, ki kell domborítanunk, rá kell mutatnunk. Az általános jelentés az, az ügynökségek általános működéséről szól, és mindazon a kérdések, amelyek eh, itt felmerülnek, eh, megjelennek a jelentésben. A jelentés tervezet különösen koncentrál a pénzügyi igazgatás eh, és az üzemeltetési ráfordítások kérdésére, amelyek kihatnak a költségvetés felhasználására, és az évesség elvének, az év, naptár év alkalmazásának elvére. A több éves program alkalmazása az annualitás vagy az éves, az év alkalmazásának elvét megnehezíti. Másrészt a cash management, a készpénzforgalom management problémákat jelent, hiszen gyakran nagy készpénzállományt tesznek szükségessé ezek az ügynökségek. Ezen felül a közbeszerzési területen is gyengeségek merülnek fel, biztosítani kell a belső ellenőrzést annak érdekében, hogy a közbeszerzési szerződéseket és kiírásokat kellő szigőrrel hajtják végre, ezen felül pedig eh, hiányosságok eh, rendel, jelentkeznek a területi igazgatás területén, és itt is megfelelő ellenőrzést kell végrehajtani. A munkatársak kiválasztásának folyamata is problémákat vett fel, hiszen ez az átláthatóság elvét veszélyezteti. Mint mondottam bevezetőmben, az ügynökségeknek nagyon fontos szerepet kell játszaniuk, és biztosítaniuk kell a szakértőik és munkatársaik függetlenségét, és arra kell őket buzdítaniuk, hogy megfelelő ellenőrzéseket végezzenek. Ezen aggályok figyelembevételével megkértem a számbevőszék képviselőjét, hogy általános vizsgálatot hajtson végre például a jelentés 15-ös bekezdése szól az összeférhetetlenség kérdéséről is. Úgy gondolom ezen felül, hogy nagyon fontos, hogy minden egyes ügynökség igazgatója megfeleljen a ráháruló kötelezettségnek, és a belső ellenőrzési jelentéseket elkészítse, amely szükséges a mentesítéshez, és ez a jelentés az ajánlásokra tett lépéseket is mutassa be. Ezzel összefüggésben külön üdvözlöm a Frontex azon kezdeményezését, amely a harmonizált struktúra bevezetését szolgálja az európai ügynökségeknél. Az éves tevékenységi jelentés kapcsán arra szeretném buzdítani az ügynökségeket, hogy a standardizálta, normatív megközelítést alkalmazza, és a igazgatási kihívásokat épp úgy vegye figyelembe, mint a belső átvilágítások eredményeit és az emberi erőforrás kezelésből eredő feladatokat. Így tudunk csak teljesen világos képet alkotni az ügynökségek helyzetéről. Végül, de nem utolsó sorban, az általános jelentés során a több éves munkaprogram jelentőségét ki szeretném hangsúlyozni, hiszen e, ezek lehetővé teszik, hogy a ügynökségek jobban koncentrálják tevékenységüket, hatékonyabb szervezeti intézkedéseket hozzanak, és megfelelő stratégiát fogadjanak el. A közös vállalkozások jelentéséről is szólnék. A dokumentumban láthatják a jelentés tervezetet, amelyben három közös vállalkozás kivételével mentesítésre javas, teszek javaslatot. Az Európai Gyógyszer Ügynökség, a CEPOL, Mindketten az európai számvevőszéktől megfelelő véleményt kaptak, ezért nem tudjuk őket mentesíteni, és van egy harmadik ügynöksége, melynek a megy mentesítését nem szeretnénk megadni, illetve javaslatom az, hogy a mentesítést halasszuk el. Röviden a cepódról szeretnék szólni. Nagyon sokat nem kell hozzátenni a CEPOL kérdéséhez, mindenki számára ismert, hogy mi a helyzet de az ügynökség úgy döntött, hogy a korábbi kokobú szer kétszer napirendre került a, a, az ügynökség dolga és ügye, is ezért ajánlásainkat úgy döntöttek, hogy megfogalmazzák. Ezen felül pedig a közbeszerzési kérdések is problematikusnak mutatkoztak, valamint a munkatársak felvétele és toborzása is problematikusnak mutatkozott. Erről az első és a kettes pont szól, de most már az Európai Gyógyszerügynökségről szólok. Az Európai Gyógyszerügynökség jól szervezetten működik, de nagyon nagy jelentőséggel bíró ügynökség, ez éppen ezért teljes biztonsággal kell rendelkeznünk a tekintetben, hogy megfelelő eljárásokat alkalmaznak, és ezeket eh, valóban használják is. Ezért tehát eh, kérem az Európai Gyógyszerügynökség eh, igazgató tanácsának vezetőjét, hogy számoljon be nekünk azon potenciális veszélyekről, amelyek a szakértők függetlenségére fenekednek, illetve amely a munkatársak felvet, felvétele során jelentkeznek. Ahogy már felvetettem, mindenképpen biztosítani kell, hogy a belső vizsgálatok eredményeit megfelelően ellenőrizzük. Egyébként ez jelentés tervezetem 22. pontjában jelentkezik. Lépjünk tovább az európai, az Euróatom kérdéséről. Az ügynökség pénzügyi autonómiával kellene, hogy rendelkezzen, de ez a pénzügyi függetlenség nem áll fenn, hiszen az Európai Bizottság igazgatja voltak éppen az Euratomot, bár igaz, hogy 1958 óta létezik az Euratom, de csak 2008 óta eh, működik a mai formájában. Ezért Osia urat Ó Sia urat, az Európai Számvevőszék tagját szeretném megkérni, aki ma itt van körünkben, hogy informáljon bennünket az Euratom helyzetéről, és az Euratom itt lévő igazgatóalját is meg szeretném kérni, hogy mutassa be, hogy milyen lépéseket tettek az Euratom keretében, hogy megfelelő megoldásokat találjanak. Aztán még a közös vállalkozásokról néhány szót. Amikor a közös vállalkozásokat veszük figyelembe, figyelembe kell venni, hogy ezek most a felállítása, a bevezetés, a programok elindítása fázisában vannak. Éppen ezért a számvevőszék ajánlásait fontos, hogy figyelembe vegyék, melynek segítségével a kezdeti fázisról tovább léphetnek, és tevékenységüket kiterjesztetik. Köszönöm, elnök úr. a Köszönöm szépen, hogy egészen a napi rendünk 7-től 42. terjedő pontjait most ilyen jó átfogóan összefoglaltam. Most megadom a többi kollégának is a szót, és Gerber kollégával kezdjük. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a kollégának köszönetet mondani a kitűnő jelentéséért. Tulajdonképpen minden egyetértek, amit elmondott de szeretnék néhány dolgot azért még kiegészítőleg elmondani. Az első, amit szeretnék elmondani, az az, hogy az elmúlt években robbanásszerű növekedést tapasztalhatunk az ünnökségeket, ünnökségek számát illetően, és ez problémákat vetett fel. A jelentéskészítő is elmondta azt, hogy óriási az átvitel, például 80% volt a repülési ügynökségnél, 2009-re ennyit vittek át, ez, ez, ez óriási arány. Ezen kívül nem tudom, hogy ez függ-e az ünnökségek számának növekedésétől, de nem lepne ez meg. És amit még látok, az az, hogy egyre nagyobb a kritika az ünnökségekkel szemben összességében. A jó ügynökségek, amelyeket megemlített eh, a kollega is, például a környezetvédelmi ügynökség, vagy vannak olyan ünnepségek, is, amelyek rosszabbul teljesítenek, de mindenképpen vannak kritikák ezzel ünnepségekkel szemben. Ha megnézzük a jó ünnepségeket, hét olyan ünnepség van, amely foglalkozik az adatgyűjtéssel, 530 alkalmazott van itt, és 120 milliós költségvetésük van évente, és felmerül a kérdés, hogy tényleg független ünnökségek -e ezek, és így maradnak-e, vagy nem lehetne őket valahogy összekapcsolni. Az intézményközi munkacsoportban is dolgozok, és ők is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és szeretnék, és szeretnék több információt kapni ezzel kapcsolatban. Szerintem kritikusabban kell megnézni azt, hogy mennyi ügynökségünk van, és valóban szükség van-e ezekre. Tudom, hogy a számvevőszék kiadja majd ebben az évben a jelentését a hatékonyságot, illetően is várom ezt a e, jelentést. A Szépol elnök úr, itt voltak e, problémák, ez nem meglepő az elmúlt év problémái után. A kérdésem csak annyi, hogy az elmúlt évi állásorolásunkban a bizottságot arra kértük, hogy nézze meg lehetőség szerint azt, hogy a Szepolt az Europol át tudná-e venni, vagyis a Szepolnak van-e még igazából létjogosultsága független ügynökségként nem lehetne inkább átvenni az Europolhoz. Egyetértek eh, a Kakis úrral a gyógyszerügynökséget illetően, és szeretném, hogyha független szakértők lennének itt, ugyan csak fontosnak tartom azt, hogy ez egy nagyon érzékeny területen működő ügynökség, és ezért százszázalékosan biztosítani kell azt, hogy ez független legyen. Erre szeretnék majd valamilyen reakciót kapni. Kolléga Csaci Márkákis. Csaci Márkákis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Stavrakakis kollega munkáját. Arra szeretnék utalni, hogy az elmúlt időben Stavrakakis kollega az EMEA-ról beszélt, illetve az F nál is felmerültek problémák a szakértők függetlenségével kapcsolatban, akik itt a munkát végzik. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökségbe, az EFSA tekintetében ezt a vádat, vagy felvetést, amelyet, amelyel éltek, nem lehetett úgy megalapozni, mint az EMEA-nál. Az élelmiszerügynökségnél a felügyelő bizottságban ülő tagok érdekeket képviseltek, de hát e, a, ez voltak éppen a stakeholderek, a szereplők bizottságának a feladata, és ez egy szerep, szereplőket e, ötvöző bizottság, azonban az EMEA-nál e, ez már problematikus, hiszen nem lehetett független szakértőket találni, és ők, az Európai Gyógyszerügynökség a gyógyszerek engedélyezésénél voltak éppen ipari érdekeket is megjelenítenek, ez aggályos. Összességében tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy az ügynökségeknél dolgozó felügyelőbizottsági tagok vagy szakértők függetlensége hányadán áll. És itt a bizottságot, az Európai Bizottságot arra szeretnénk kérni, hogy világosabb szabályokat hozom. Nagyon nagyra értékelem Thomas t az EMEA ma már EME-nak hívja, e, EME annak hívják, volt az igazgatója, kitűnő szakértő, ő építette fel ezt a ügynökséget, de most cooling off fázis nélkül, azaz tehát egyből az a igazgató székéből felállva egy új tevékenységet kezdett el. Erre nincsen szabály. Az EMEA-nál nem volt ilyen cooling off fázis, Ugye a biztosok tekintetében a viselkedési kódexről mozajlik a vita. Épp a, épp a tekintetben, hogy a munkájuk elvégezte után mennyi idővel kezdhetnek mondjuk a magángazdaságban tevékenykedni. De az ügynökségek vezetői munkatársai tekintetében ilyen viselkedési kódex nem áll fenn, ezért Stavrakokis kollega munkáját jó alapnak tekintem, melyen ilyen állva felszólíthatjuk a bizottságot, hogy tegye meg az idevágó lépéseket, vizsgálja meg, hogy milyen, lép, milyen intézkedéseket kell foganatosítani, és az összeférhetetlenség ellen lépjen fel. Köszönöm, Makovej kolléga. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom a kollégáimhoz az értékelésben, illetve a mentesítési ügyekkel kapcsolatban. Nagyon röviden szólnék, egy-két dolgot említenék csak. Fontos szerintem ezeket megvitatni, vagy ezekről elgondolkodni. Ezek valamennyi ügynökségre vonatkoznak. Én szeretném a költségvetési átláthatóságot kihangsúlyozni. Szerintem az ügynökségek költségvetését nyilvánossá kell tenni, fel kell tenni az internetre a szerződéseket, valamennyi tevékenységet, bevételt, kiadást. Második. A személyzet. Nem lehet titkolni a személyzettel kapcsolatos adatokat, az egyik ügynökségtől a másikig, egyik intézményből a másikig vándorol a személyzet, vagy a magánszektorban, ugyanebben a, ugyanazokban az ágazatokban dolgozó személyek nevét is nyilvánossá kell tenni. Tehát a személyzeti információkat nyilvánossá kell tenni. Egy hónappal ezelőtt kértem, tettem fel egy kérdést ezzel kapcsolatban, de még nem kaptam meg a választ a bizottságtól. Nem lehet ez bizalmas információ, itt nem az adatvédelemről van szó, itt csak arról van szó, hogy kik azok az emberek, akik közintézményekben dolgoznak. Szintén általános felvetés az ügynökségek menedzsmentjével kapcsolatban lehetne egy közös kormányzó tanács, mert ugye most minden egyes ügynökségben megvan a saját igazgató tanács, és ott képviselteti magát a 27 tagállam. Előfordul, hogy egy ilyen igazgató tanács vagy kormányzó tanács több, nagyobb, több tagot számlál, mint az ügynökség dolgozói összességében. Tehát én azt tartanám célszerűnek, hogy legyen egy közös ilyen kormányzó tanács, mondjuk a hasonló területeken dolgozó ügynökségek esetében, és így javulna a koordináció, javulna a tervezés. A tevékenységeket is jobban lehetne koordinálni egy adott szakterületen. Ami pedig a szepolt illeti. Nem ismétlem el még egyszer, a rendőrakadémiáról elmondottakat. Csak azt emelném ki, hogy tehát egyetértek a mentesítés elhalasztásával teljes mértékben. És még egyszer szeretném elmondani, hogy 2007-ben az átvitel 41,5% volt, 2008-ban 31%, 2009-ben 43%. Tehát látható, hogy nagyon magasak ezek az adatok nagyon-nagyon magasak és hosszú eh, időszakra vonatkoznak. Tulajdonképpen itt a legitimitásról van szó, annak a legitimitásáról, hogy növelhetjük-e a finanszírozást, amit ennek az ügynökségnek a rendelkezésére bocsátunk, vagy egyáltalán, hogy finanszírozunk egy ilyen ügynökséget, ahol ilyen magas szintű az átvitel aránya. És az utolsó megjegyzésem pedig a következő. a CEPOL és az Európol összeolvasztása. Ugye ezt már felvetették korábban mások. A bizottság pozitív véleményt nyilvánított ki, de a képviselők elutasították. Bocsánat, a tanács utasította ezt el. Szeretném újra felvetni ezt, néhány módosító indítványon pont ezt célozza. A CEPOL és az Európol tevékenységei kiegészítik egymást. Az alapgondolat az ugye az volt, hogy a CEPOL-t olvasszuk be az Európolba, mert így költségeket lehet megtakarítani, és hozzáadott értéket is tudunk teremteni a, képzésben, vagy a képzést a CEPOL bonyolítja, de mindig segítséget kérnek a Europol tisztviselőjétől, akik aztán elvégzik a munkát, és hát nyilván ők a szakértők, és ők tudnak képzésben is tanácsokat adni való igaz, hogy most nem erről van szó, mert most a költségvetési kérdéseket tárgyaljuk, de nyilván azért összefüggnek ezek a kérdések. Azt hiszem, hogy készen vagyok. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Matyő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Stavrakakis kollégának kitűnő jelentéséhez, kitűnő munkájához amelyben az ügynökségek eh, mentesítését eh, vizsgálta meg. Hatalmas munkát végzett a kollega. A cepollal kapcsolatban kettő észrevételem volna, amelyek inkább mellékes észrevételeknek tűnhetnek. Egy-két módosítóm volna, nem tudnám elfogadni azt, hogy az új igazgatónak gratuláljunk ahhoz, amit 2010-ben tett. Nem tartom ezt egy szerencsés megfogalmazásnak. Javaslom sokkal inkább, hogy gratulációnkat a, a jelentéstevő gratulációját a 2009-es évvel kapcsolatban töröljük ki. Aztán a 19-es bekezdés azt mondja, hogy a kollégium kezdeményezését üdvözöljük, Nos, azt a kezdeményezést, hogy a mentesítésért felelős testületnek adja át a jelentést, amelyben következtetéseket von le, illetve amelyben a CEPOL más ügynökségeknek tanult kvázi feladatokat osszon, vagy pedig a tanulságokat mások számára is levonja, azt hiszem, hogy ez nem arányos és nem célra vezető különösen a 2007-2008-2009-es tevékenységét figyelembe véve a cepolnak. Aztán a gyógyszerügynökségről. Mi történt itt? Kérdezzük meg őszintén, mi történt a gyógyszerügynökségnél az elmúlt éves mentesítés kapcsán? Az érdekösszeütközést a számvevőszék mentesítési jelentésében nem emelte ki, a munkatársak és a szakértők közötti összeférhetetlenség állt fel, állt fenn. Ezt azonban mi idei mentesítési jelentésünkben kiemeltük, és kiemeltük azt is, hogy a belső számviteli ellenőrzési jelentés nem minden ügynökségnél áll rendelkezésre. Egyszerűen nem értem, hogy miért csak a számvevőszék jelentésével foglalkozzunk, miért nem kapjuk meg a belső számviteli ellenőrzési jelentést is? Egyre nagyobb a késedelem ezen a területen. Nos, a gyógyszerügynökségtől megkaptuk ezt a jelentést, ez nagyon informatív, köszönjük szépen, hogy bár bonyolult úton, de mégiscsak megkaptuk ezt a jelentést, ezért nagyon hálás vagyok. De meg kellett állapítanunk éppen jelentés alapján, hogy nagyon sok ügynökségnél az átláthatóság elve nem érvényesül. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a belső számviteli ellenőrzés esetleg tisztességtelen magatartásra utalna rá? Nem. De mi állapítható meg például az, hogy az emberi egészség került veszélybe, vagy pedig mégiscsak a tisztességtelen magatartás aggája is felmerül. Franciaországban például, talán olvastak erről az újságban, van egy kisebb fajta botrány, mi több a nemzetgyűlésben is egy eljárást kezdeményeztek ezzel kapcsolatban, mégpedig a botrány arról szól, nem is kisebb fajta ez, hogy bizonyos generikus orvosságok alkalmazásából 38 páciens halála erett. 1998-ban kezdték el a vizsgálatot a gyógyszerügynökségnél. Két szakértő, egy olasz és egy francia szakértő végezte a vizsgálatot a gyógyszerügynökség megbízásából, de az eredményeket a vizsgálat eredményeiből nem váltak, köv, nem váltak lépések. Ezért tehát felmerül a kérdés, hogy mennyiben függetlenek a szakértők, és nem áll-e fenn az összeférhetetlenség tényállása. Franciaországban ezt, a, ezt a gyógyszert sok tagállamban betiltották, de Franciaországban komoly problémánk van ebből a gyógyszerből. Úgy tűnik, tehát, hogy a szabályokat egész egyszerűen nem tartották be. Ez a belső vizsgálati jelentésből teljesen világossá válik. Éppen ezért egyetértek a jelentéstevővel, halasszuk el a mentesítést a gyógyszerügynökség esetében. Mi több, talán tovább is léphetünk. Javaslom, hogy itt a mi szakbizottságunkban tartsunk egy meghallgatást, ahova vagy az igazgatási tanács, vagy maga az igazgatót hívjuk meg, hiszen már a CEPOL kapcsán tavaly elmondtam, hogy az igazgató tanácsban kibillent a munka. Azt gondolom, hogy az igazgató tanácsban a felelősségvállalás elve sem érvényesül, ezért tehát a menedzsment bort tagjait meg kell hívni. Cseszkova asszony. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se bohužel přihlásila eh, dost pozdě. Köszönöm szépen. Későn jelentkeztem. Ezért voltak éppen a legtöbb mindent, amit mondani akartam, már elmondták helyettem. Csak egyetérthetek az előttem szólókkal, de egy pontot szeretnék felvetni, mégpedig az ügynökségek eh, növekedő számáról szeretnék szólni. Amióta parlamentben vagyok, azóta tartom aggályosnak ezt a jelenséget, is. úgy gondolom, hogy ezt a problémát meg kellene oldanunk. A mai helyzet nem megnyugtató, hiszen túl sok ügynökség működik az európai szintéren. Azt gondolom, hogy az átlag állampolgár vagy az átlag adófizető egész egyszerűen nem tudja már áttekinteni az ügynökségek és közös vállalkozások struktúráját. Ezért úgy gondolom, hogy értékelnünk kell a helyzetet, értékelnünk kell az ügynökségek tevékenységét, azt a kérdést megvizsgálva, hogy szükség van-e az ügynökségekre. Vagy nem lehetne esetleg az ügynökségeket a jövőben más ügynökségekkel egységesíteni, egyesíteni? Vagy hogy egész egyszerűen szükség van-e az ügynökségek tevékenységére az EU-ban? Nem a mai vita tárgya ez, nem a mentesítésről szóló vita kérdése ez, de úgy gondolom, hogy valamikor ezt a kérdést is tematizálni kell. Egyszerűen vitát kell nyitni valamikor erről a kérdésről. De erről már az előttem szólók is nyomatékkal beszéltek. Ezért azt szeretném megtudni, hogy legalábbis ebben a jelentésben nem fogalmazhatunk-e úgy, amely nem csempészhetünk ebbe egy megfogalmazást, melyben azt mondjuk, hogy az ügynökségek számának további növelését nem tartjuk célra vezetőnek, mi több, a racionalitás eh, elvét kellene érvényesülni. Gájer. Köszönöm, Gájer kolléga. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is uh, szeretnék köszönetet mondani Stavrakakis kollégának a kitűnő munkájáért, és szeretnék hangsúlyozni azt, hogy a javaslatok, az elemzések, amelyeket elmondott, azt én is osztani. Abban én is osztani, osztozni tudok. Egy gondom van, mégpedig amiatt, hogy a vita az ügynökségekről mindig hasonlóképpen zajlik. Megvoltak az okai annak, hogy létrejöttek ezek az ügynökségek, elismerem azt, hogy nem annyira jó a helyzet, lehetne sok minden jobb is, de az a vita, amely csak arról szól, hogy túlságosan sok az ügynökség, anélkül, hogy konkrét érvekkel állnának elő, és megindokolnák azt, hogy mely ügynökségek feleslegesek, és mi lesz majd ezen ügynökségek feladataival a jövőben, hát én ezt nem igazán látom. Ezért az ügynökségekkel való foglalkozás csak akkor lesz komolyabb, hogyha konkrét alapokra helyezzük ezt a vitát a számövőszék és más intézmények eredményei alapján. Meg kell nézni azt, hogy általánosságban, hogy mely ügynökség végzi el a munkáját, melyik nem, de ezt valóban komoly alapokon kell megtennünk, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem a többi szakbizottsággal együtt, és figyelembe kell venni a szemvőszék véleményét is majd, amelyet megfogalmaznak ebben az évben a külön jelentésükben. Ugyanez a vita, mint a legutóbbi vitánk, amikor az ünökségekről beszéltünk, és szinte már reflexzerűen arról vitázunk mindig, hogy túlságosan sok ügynökség van, és elnőrizni kell a feladataikat akkor lehet megnézni, hogy valóban sok ügynökség van-e, hogyha megvizsgáltuk a feladataikat, tehát ezért kell a megfelelő sorrendben eljárni. És amellett vagyok, hogy megalapítsuk egyértelműen a felelősséget annak érdekében, hogy ne mentsük fel a tagállamokat a felelősségük alól. Hogyha megnézzük a cepolt, itt a problémák nem újak, ez folyamatos, nem sikerült még megoldani ezeket, és azt is ö, láthatjuk, hogy itt a, az irányító testület, amely 27 tagállam képviselőiből áll, kudarcot vallott. Azt is láthatjuk, hogy milyen ö, lelkesedés van akkor, amikor egy tagállam megnyeri a székhelyét egy ügynökségnek, ennek kapcsán arról is vitázni kell, hogy hol vannak a különböző illetékességek, annak tekintetében, hogy figyelemmel kísérjék a megfelelő költségvetést az ügynökségekben. Köszönöm. Grazie, kolléga Stajs. Köszönöm, Stajs kolléga. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolgot szeretnék megemlíteni, mert sok minden elhangzott, amivel együttértek. Először is szeretném megköszönni Stavrakakis kollégának a kitűnő munkáját teljes mértékben élvezi a frakciónk támogatását. Szeretnék Matyi asszony megjegyzéseire kitérni. Amit elmondott, az helyén való, és úgy vélem valóban, hogy a koordinátorokkal, az elnök úrral, az jelentéstevővel meg kell vizsgálnunk azt, hogy át lehet -e térni arra, hogy a mentességet egy kicsit elhalasszuk a gyógyszerügynökség tekintetében meg kell vitatni azt, hogy megfelelő nyomonkövetés legyen. A meghallgatás számomra egy olyan technika lehetne, amelyet valóban alkalmazhatnánk. Tényleg komolyan kell vennünk ezt a kérdést, és teljes mértékben támogatom Mecső asszony javaslatát. Harmadik pontként szeretném elmondani azt, hogy egyetetek azzal, amit Geyer úr az imént elmondott. Úgy vélem, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy a mentesítés megadása, illetve a következő mentesítés megindítása között hogyan lehetne az ügynökségekkel párbeszédet folytatni arról, hogy esetleg ügynökségeket összevonjuk, vagy jól végzik a munkájukat, ezt is meg kell vizsgálni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon értékes segítség lehetne. A két mentesítés között kerülhetne erre sor. Grazie. A questo punto... Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk meg a szemvevőszék képviselőjét, különösképpen Ósia urat, hogyha most átvenni a szót, parancsoljon. Hello. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Költségvetés ellenőrzési bizottsági képviselő. Nagy megtiszteltetés, hogy a szembevőszék itt lehet ma, és reagálni tud az előadó Stavrakakis úr, illetve kollégáinak, tisztelt képviselőknek a kérdéseire. Először is megköszönném Stavrakakis úrnak a munkáját, és azt, hogy ennyire sok mentesítési jelentést elkészített. És szeretném elismerni azt is, hogy kiváló együttműködésben dolgozott a szemvevőszék és Szabrakaki szúr, valamint Tatudi szúr az ő, jelen, az ő asszisztense, és szeretném Mejnádi asszonynak és csapatának is megköszönni a munkát. Én amióta 9 hónappal ezelőtt csatlakoztam a szemvevőszékhez, és az ügynökségekért lettem felelős júliusban, megismertem alaposan a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságot, és azt, hogy mennyire tájékozott az ügynökségekkel kapcsolatosan ez azt eredményezheti, hogy az ügynökségek munkáját javítani lehet, hozzáadott értéket lehet teremteni, az európai adófizetők pénzét tehát jobban lehet elkölteni, hiszen az adófizetők ránk bízzák a pénzüket, hogy mi az ő nevükben használjuk azt fel. Elnök úr, ha lehet, akkor Stavrakakis úr munkáival kapcsolatban is elmondanám a véleményemet. Ugye ő a szemvevőszéktől segítséget kért. Emlékeztetek arra, elnök úr, hogy a parlament 2008-as mentesítésében azt kérte a szemvevőszéktől, hogy vizsgálja meg a hatékonysági mutatókat az ügynökségekkel kapcsolatban. És elnök úr két hónappal ezelőtt, tehát decemberben kapta a szemvevőszék azt a kérést, hogy vizsgálja felül az ügynökségek kifizetéseit. Örömmel tájékoztathatom Önöket, hogy elkészítettük a különjelentésünket, költségbenchmarking az Európai Uniós ügynökségekben, erre utalt is egyébként a kiszúra jelentésében. A munka ezzel kapcsolatban elkezdődött, júniusban fogjuk ezt befejezni, és ősszel tesszük majd közzé. Nagy örömmel vettem részt az Európai Parlament intergrupján, tehát ugye itt az intézmény közi munkacsoportba delegált képviselők ülnek össze, megbeszéltük a határidőket, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, ezzel a külön jelentéssel kapcsolatban. A számlevőszék feladata, reakciója, munkája nagyon jó példája annak, hogy milyen jól működik együtt a számlevőszék és az Európai Parlament annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy valóban e, értéket teremt az a pénz, amit elkölt egy Európai Uniós intézmény, egy Európai Uniós ügynökség. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság két dolgot javasolt. Az egyik a CEPOL-ról a másik pedig az összeférhetetlenségről az ügynökségekben, tehát ezt a két témát kérték tőlünk. A mentesítési kérésekre ugye a szemvevőszék elnöke válaszol, én viszont az ügynökségekért felelek, úgyhogy én fogom a munka hatókörét vizsgálni, azt, hogy ez a munka milyen irányt venne, és természetesen a pozitív jegyében megosztom majd ezt a kollégáimval a szemvevőszéken belül. Még nem térképeztük fel teljesen ezt a kérést, ezt hamarosan meg fogjuk tenni, ahogy mondtam, a pozitív szellemben járunk el, ugyanúgy, ahogy a Kokobu Bizottság kéréseire tavaly is reagáltunk. Elnök úr, Stavrakakis úr feltett egy kérdést az Euratom ellátó ügynökségről, ellátási ügynökségről. Erről azt tudom mondani, hogy az Euróta Mellettes ügynökség egy nagyon fontos ügynökség, hiszen az előállítás, uránium előállítás és szállítás, illetve uránium termékek előállítása feladata régi ügynökség nem olyan jogszabály hozta létre, mint a többi ügynökséget, mert a szerződés maga fektette le ennek a létrehozását, tehát ez egy különleges ügynökség, a bizottság ellenőrzi, és a bizottság irányelveket bocsáthat ki, és még meg is vétózhatja ennek az ügynökségnek a döntéseit, a bizottság jelöli ki a személyzetet, és a bizottság fizeti ezeket a személyeket. Az elmúlt években nem volt költségvetése az ügynökségnek. A bizottság költi el úgymond a pénzeket az ügynökség nevében. Elég rendkívüli vagy érdekes helyzet, ez be vannak fagyasztva a számlák, azóta, mióta nem kapott 2007 óta külön költségvetést ez az ügynökség. Tehát itt az elszámolás nagyon egyszerű, nagyon kevés tranzakcióról van szó hiszen nincs különálló költségvetés. Ez azt jelenti, hogy jogszerűek és szabályszerűek ezek az elszámolások, és persze az ügynökség saját szabályozását nem hajtják végre, tehát kicsi összegről van szó, mondjuk 200 ezer euróról elnök úr. Administratív kiadásokat a bizottság, az administratív kiadásokról a bizottság gondoskodik, az ügynökség alapszabálya viszont azt mondja ki, hogy az ügynökségnek kellene elkölteni ezeket a pénzeket, és nem a bizottsággal. Mi leültünk az ügynökséggel, megbeszéltük a javaslatainkat az alapszabály megváltoztatására vonatkozóan, és szerintem most az igazgató, az ügynökség igazgatója tájékoztatni tudja majd az önök szakbizottságát. Egy kis változtatásról van szó, amihez még jogi szaktanácsot kell kérnünk. Tehát az Euratom ellátási ügynökségről azt mondhatnám, hogy szabályszerűek ezek az elszámolások. Stavrakakis úr helyesen hívta fel a figyelmet a jelentésében arra, hogy most már szabályszerűvé kellene tenni ezt a helyzetet, és ezért igyekszik a számvevőszék is ebben az irányban elmozdulni, ezt be is foglaltuk a jelentésünkbe. Ha röviden szólhatnék néhány kollégája kiváló munkájáról itt a szakbizottságban. Most ugye, ahogy mondtam, a benchmarking jelentést készítjük minden egyes ügynökségről. Remélem, hogy tudunk majd foglalkozni több kérdéssel, amelyet az ön kollégái felvetettek a hatékonyságról és az eredményességről. Tehát az irányítással fogunk foglalkozni, és a kiadásokkal. Tehát az irányítás mellett a kiadásokkal foglalkozunk. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság az összeférhetetlenség ügyében is javaslatot tett. Itt figyelembe kellene venni Csasi Markakis úr által elmondottakat, tehát kellene hagyni egy kis időt még. Ami pedig a benchmarking tanulmányt illeti, információt gyűjtöttünk, például a Gere úr által felvetettekkel kapcsolatban. Elnök úr, hogyha a kollégáinak vagy önnek nincsenek egyéb kérdései az ügynökségekkel kapcsolatban, akkor én most megköszönöm a figyelmüket. Rendben van, a szemvevőszéktől Noák úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én azt hiszem, hogy csak néhány megjegyzéssel egészítem ki az elhangzottakat. Bizonyára tudják, hogy megosztjuk a közös vállalkozások és az ügynökségeket egymás között, ennek nagyon jó oka van, több jó oka van. A közös vállalkozásoknak tulajdonképpen a célja és az összetétele is teljesen más, mint az ügynökségeké. Én az elmúlt három évben a közös vállalkozások auditjait voltam felelős, tehát így járultunk hozzá, járultam hozzá a mentesítési folyamathoz. A következő évben Balkó úr fog ezért felelni majd a közös vállalkozásokért a számvevőszéken belül. Hadd mondjam azt is, hogy az Európai Parlament jelentéstevője, Stavrakakis úr valóban kiváló alapokat teremtett a vitához és a döntéshozatalhoz, már ami a közös vállalkozások mentesítését illeti. figyelembe vette a mi audit jelentéseinket, és én csak tulajdonképpen egy valamire utalnék, Stavrakakis úr megjegyzéseiben. Ő azt mondta, vagy megemlítette, hogy a nehézségek olyanok, mint a, az éppen most induló vállalkozások, néz, amelyekkel most induló vállalkozások néznek szembe. Mi a szemvevőszéki jelentésbe beírtuk, hogy előfordul, hogy a költségvetés végrehajtásában még kevesebbet is költenek, például a kifizetési előirányzatok szintje alacsony. Miből ered ez? Ezt az igazolja, hogy a projektek több évesek, és a tevékenységek mondjuk végrehajtása esetleg késhet. De úgymond az úgynevezett startup problémák példája esetében olyan közös vállalkozások több, nehézsége, több nehézséggel küzdöttek, amelyek 2009-ben indultak. Ahogy a közös vállalkozások egyre több tapasztalatra tettek szert, egyre jobban tudták a feladataikat ellátni, a célkitűzéseiket elérni, tehát lát, remélhetőleg ezek a problémák majd csökkenni fognak méghozzá jelentős mértékben. Utalnék a szabályszerűségre is. Ugye volt a szabályszerűséggel kapcsolatban is néhány probléma. A közös vállalkozások nem szükségszerűen rendelkeznek ugyanolyan szabályokkal, mint amelyek az európai közösségek pénzügyi rendeletében szerepelnek, de most már ezek a különbségek, ezek a nehézségek is csökkentek, ugyanis Például a Tiszta Ég volt közös vállalkozás, a saját szabályozását ki fogja igazítani úgy, ahogy az szükséges, ahogy az Palko úr javasolta. Tehát én szerintem a, egyre kevesebb lesz a probléma, és a közös vállalkozások jó irányban haladnak. Köszönöm szépen. Az Euratom ügynökség, ellátási ügynökség elnökének adom meg a szót. Euh, je vous remercie, euh, Monsieur le Président. Euh, je crois que... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy vélem, hogy uh, a számövőszék uh, tagjának hozzászólása teljes mértékben megfelel a mi véleményünknek is. Természetesen vagy a valóságot kell a szabályzat az al- igazítani, vagy pedig a szabályzatot a valósághoz, de a következőt kell elmondanom. Ami az ügynökséget illeti, kritikus fázisban vagyunk mi is. A célja a, az ügynökségnek az, hogy rendszeresen ellásson minden atom nukleáris anyagokkal foglalkozó intézetet megfelelő lehetőségekkel. Óriási viták voltak az ellátási biztonság kapcsán, és a harmadik energia csomagban már szó van a nukleáris energiáról is, és nagyon fontos azt mondani, legyen diszkrimináció. A rendszeres ellátás az ellátási biztonságot jelent, és hogyha ellátási biztonságról akarunk beszélni manapság, akkor ez nagyon fontos. Láthatjuk, hogy mi történik jelenleg a közel-keleten, és elmondhatom önöknek, hogy ami az atomenergiát illeti, mi 30%-át biztosítjuk az energiaellátásnak atomenergiából. 200 ezer euróból egy ilyen felelősséget vállalni, ez egy olyan eszköz, amely nagyon, amelyen nagyon jól el lehet látni az eszközei, a munkánkat. Milyen szabályok jelentik a munkák alapját? Az Euratom szerződés értelmében kereskedelmileg is aktívak lehetünk. Van egy tanácsadó testületünk, amelyek a tagállamok képviselőiből állnak, az energiapolitika legnagyobb célja az az, hogy egy hangulat tudjon felszólalni. Amikor atomenergia kérdésekről van szó, az Európai Unió teljes mértékben figyelembe veszi az európai tagállamoknak azon kívánalmát, hogy önállóan dönthessenek ebben a kérdésben, de ami az ügynökséget illeti, illetve a tanácsadó testületet, mi valóban egyhangulag szólalunk fel. Talán ez a legfontosabb az energia politika kapcsán. És uh, itt mindenképpen felelősségünk van. Az átláthatóság nagyon fontos elnök úr, és én megértem azt, hogy önök aggódnak amiatt, hogy egyre több az ügynökség, de elmondhatom, hogy nálunk megvan az átláthatóság. 2005-ben azután, hogy a számvevőszék ajánlásokat tett, egy külön pénzügyi, illetve költségvetési rendeletet nyújtottunk be, és olyan helyzetbe kerültünk, hogy az Európai Parlament elutasította ezt a fajta eh, költségvetési rendeletünket, és ez kihatott a költségvetésünkre is. 2007-ben már sokkal jobbak voltunk, mert nem volt hogyha 30 et kell biztosítani az elektromos áramnak, és nincs pénzünk erre, akkor azt jelenti, hogy nem, nem lesz áram. Tehát mindenképpen Szükségünk van az energiafőigazgatóság támogatására. A számövőszék kell együtt megvizsgáljuk a lehetőségeket, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy az eljárási szabályzatunk és a valóság egymásnak megfelelnek, a jogi szolgálatunk is dolgozik ezen a kérdésen, és valóban meg kell változtatni a szabályzatot, hiszen a tanácson is át kell ennek mennie, ez nagyon nehéz lesz, hiszen 2007-ben is volt már egy új szabályzatunk, és akkor is nehéz volt ez a kérdés. mellett, elnök úr, azok az összegek, amelyeket eh, ezek az ügynökségek kapnak meg, azok bizony, viszonylagosan kis összegek. Lehet, hogy a gázt és más erőforrásokat biztosítani lehet, lehet, hogy csak kis összeggel is lehet ezt biztosítani. Köszönöm szépen. Itt van a gyógyszerügynökség igazgatója is, átadom neki a szót. Elnök úr, Stavrakakis úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és köszönöm, hogy január 25-e után még egyszer szólhatok arról a jelentésről, amelyet a számvevőszék, illetve a parlament készített el. 15 évig alig említettek bennünket ebben a szakbizottságban. Ilyen módon ezen speciális figyelem, amelyet ránk fordítanak, legalábbis ambivalens érzéseket vált ki belőlünk. A recruitmentről, aztán az eszközök átadásáról, a közbeszerzésről, és az érdek, az összeférhetetlenség kérdéséről fogok beszélni, ezekre kértek meg engem, elnök úr. A munkatársak tobozásának rendszerét bírálták joggal, és azóta, éppen ezért azóta az eljárásainkat módosítottuk, a belső személyzet nem fér hozzá az érzékeny információkhoz, ez az egyik változás. A szakértői adatbank kot tökéletesítettük, és a bizottság belső audit szolgálata 2010-ben már lezárta az erről való vélem beszámolóját, és a termékénket is javítottuk, a a termék beszerzésének rendszerét javítottuk, és az árfolyama ellenőrzés, szigorú ellenőrzésnek vetjük alá. Függünk persze a árfolyam ingadozástól, hiszen a font zónában dolgozunk, és a font és az euró között jelentős árfolyam ingadozások vannak, amelyek súlyos kihatással vannak a mi árfolyamunkra. Ezen felül nem akarom megismételni ezt, amit már január 15-én mondtam, de elmondom még egyszer, minden intézkedés, amelyet bíráltak nálunk, a belső audit jelentés és a számvevőszéki jelentés, valamint a jelentéstevő jelentésében lévő bírálatokat megszívleltük, és a kritikus pontokat megoldottuk. Az eszköz átvitellel kapcsolatban ma ugye hallottunk így bírálatot, de ezzel kapcsolatban világosan kell foglalmaznom, hiszen ez az gyógyszerügynökség speciális munkájával függ össze. Hogyha egy gyógyszer cég megbíz bennünket, akkor feladatunk az, a, kérvényez nálunk egy engedélyt, akkor 7 hónap alatt végre kell hajtanunk ezt a kérelmet, hiszen vannak olyan tagállami esetek, ahol 12 évbe tellett, amíg egy szakvéleményt kiadott a tagállami ügynökség. Tehát hét hónapon belül világos választ kell adnunk, és hogyha bizottságainknak cégei, kérdések vannak a cégekhez, akkor az eljárás hosszabb lehet, akár egy évig is terjedhet. Tehát amikor az ügynökségnek a kérvényt benyújtották, és a kérvényt validálták, a cégnek fizetnie kell. Tehát mi az eljárás elején megkapjuk a díjakat, ekkor kezdődik a munka, ekkor adjuk ki a megbízásokat, és a mi ö, díjaink 50%-a tagállamokba árad, kerül átutalásra, hiszen a szakértelmet ott vesszük fel. Tehát augusztus, szeptember, október, november, decemberben díjakat akkumulálunk, ám a munkát következő évben hajtják, hajtjuk végre ezeket a beáramolt díjakat vagy meg kell kötnünk, és így az, az, e- az pénzeszköz görgetés nagyon jelentős eszközökre fog vonatkozni. Ugyanez vonatkozik egyébként a légi biztonsági ügynökségre, őket is a légi ipar finanszírozza, megbízza őket, hogy egy új repülőgép típust engedélyezenek. Ez egy görgő folyamat, ahol folyamatosan tovább görgetik a pénzeszközöket az egy, egyik évről a másikra. Ezért minden évben az a problémánk áll fenn, hogy vagy nagyon nagy az átgörgetett pénzeszközök mennyisége, és ezt a számbevőszék nem fogadja el, vagy pedig nem kötem, kötöm le ezeket az eszközöket, és akkor a fel nem használt többletet át kell adnom a bizottságnak. Így ilyen vesztes, lose-lose, mindkét fél számára vesztes helyzetben találjuk magunkat minden évben, ezért döntünk minden évben úgy, hogy tovább görgetjük a pénzeszközöket, hogyha ez még egy elfogadható um, arányban marad. Ennyit tehát a pénzeszközök tovább gördítéséről. Mondom, lose-lose, vesztes-vesztes helyzetben vagyunk. A harmadik pedig a közbeszerzési eljárás. Teljesen egyetértek a jelentéstevő véleményével, hiszen az el, a közbeszerzési eljárások nem megnyugtatóak, de azóta, hogy a bírálatokat megkaptuk, ellenőrzéseket vezettünk be, szigorítottuk az eljárás, most már csak ezeket kell betartani. Van azonban még egy pont, és ez pedig a közvetlen szerződések ügye amikor a már meglévő szolgáltatási szerződések folytatását irányozzák elő, ahol nem áll fenn piac, vagy pedig ahol a piac hatalmas költségekhez vezetne a piac létrejöttének megvárása. Azaz tehát, hogyha például adatbankot dolgozunk ki, e, és ez az adatbankot kidolgozó cég több éven keresztül dolgozik nekünk. Tíz éve vagyok az ügynökségnél, és tíz éve megfelelő szerződésekkel rendelkezünk a cégekkel, és jobb kondíciókat kaptunk tőlük, és a világ rendben volt. Két éve, és nem tudom, hogy ki volt ez a nagy zseni, aki erre a megoldásra jutott, de két éve az a kötelezettségünk, hogy közvetlen szerződésnél teljes közbeszerzési eljárást folytassunk le. Nos, nem akarom a költségvetési rendtartást bírálni, de az önök szakbizottsága felel azért is, hogy a költségvetés eljárása racionális legyen. Nos, hogyha most közvetlenül kell szerződnünk, akkor a céghez kell fordulnunk, és azt mondjuk nekik, hogy két lezárt borítékba tegyétek az eredményeket, küldjétek ezt el az ügynökségnek, egy bizottságot kell összehívnunk, amely a lepecsételt borítékokat nyilvánosan kinyitja, utána egy ellenőrző bizottságot kell felállítanunk, amely az eredményeket még egyszer ellenőrzi, pedig az eredményeket előre ismerjük, utána pedig egy, egy döntési döntést kell hoznunk, illetve egy választást kell tennünk egy olyan eljárásban, amelyben a döntés korábban meghozatott. Kedves hölgyeim és uraim, kérem, hogy segítsenek abban, hogy az eljárást debürokratizáljuk, hiszen már-már kafkai mélységekbe süllyedünk, ezért kérem tehát, hogy segítsenek abban, hogy egyszerűsítsük ezt az eljárást. Utolsó észrevétel. A viselkedési kódex, illetve az összeférhetetlenség kérdéseivel kapcsolatban. Az ügynökség talán más ügynökségeknél is inkább koncentrál arra, hogy mind a szakértőknél, mind a munkatársaknál elkerülje az összeférhetetlenséget, és a nemzeti ügynökségek munkatársainál is koncentráljon erre, valamint a volt munkatársai tekintetében is. Világosá kell tennem, mindig létezett viselkedési kódex, mindig volt politikánk arra, hogy az összeferhetetlenséget kiküszöböljük, és bizony megállapítható volt, hogy a viselkedési kódex, kódexet néha sértették. A viselkedési kódex, illetve az összeférhetetlenségi nyilatkozat önbevalláson alapszik minden hatóságnál, minden ügynökségnél az érintett személyek maguk kell, hogy kinyilvánítsák, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség az esetükben. Nincsen rendőrségünk, nincs belső biztonsági rendszerünk, aki ellenőrizni ezeket az adatokat, és ez ideig nem is tervezünk, egy ilyen fel, tervezünk ennek a felállítását. Lehet, hogy itt politikai iránymutatásra volna szükségünk, hogy az egyes konkrét esetekben, ugye 27 tagállammal dolgozunk, tehát az egyes konkrét esetekben hogyan világítsuk meg a szakértők hátterét, ha ez volna feladat? Milyen módon járjunk el? hogyha tehát a bizalom elve nem működik már. És jelenleg, és joggal mondja ezt a jelentéstevő, ezeket a szabályokat megszigorítják. De hát hogy fogalmazok nagyon határozottan? A igazgató tanácsunknak el kell fogadnia ezeket a szabályokat, de nem minden tanács ért, tagállam az igazgató tanácsban ért egyet az összeférhetetlenségi szabályok szigorításával. Miért? Azért, mert sok tagállamban politikai szándék mutat arra, hogy a tudomány és az ipar szorosan együttműködjön. Sok ország büszke arra, hogy az ipar és a tudomány szorosan együttműködnek. És hogyha most a kutatókat megkérdezünk, hogy független szakértőként fel tudtok lépni nálunk, azt mondják, persze, de néhány évvel ezelőtt ezzel vagy azzal a céggel dolgoztam, szakértő véleményt készítettem számukra. Szóval a borotva élen, tán, élén táncolunk, nincs itt fekete és fehér, hanem mindig a, a definíció meghatározásából ered a meghatározás. Szigorítottuk a személyzetre vonatkozó szabályokat, és különösen azokra a vonatkozó szabályokat, akik belépnek fizikailag is az ügynökség területére. Végezetül pedig a mediátorok bankról szólok néhány szót. Az ügynökséget bírálták, például az összeférhetetlenség kapcsán, de Matyő asszony, biztosíthatom, hogy az ügynökség minden meglévő szabályt betartott, de szerencsétlen módon itt egy nemzeti termékkel van dolgunk. Az európai gyógyszerpiacon lévő termékek 90%-a még mindig nemzet nemzeti szinten engedélyezett, és csak 10%-a európai szinten engedélyezett, hiszen csak 15 éve létezik emberi és állatgyógyszerek ellenőrzésére vonatkozó hivatal. És az első években az ügynökség tényleg a falhoz volt szorítva, sarokba volt szorítva, 46 nagyon büszke, öntudatos nemzeti hatósággal volt dolgunk, akik tényleg lefejeztek volna, hogyha bármilyen módon az ő szakterületükre tévedtünk volna. És ma is a szubszidiaritás elvét szegezik nekünk, és azt mondják nekünk, hogy törődjetek az európai ügyekkel, de hagyjatok bennünket békén, amikor a nemzeti termékekről van szó. És ezekben az években, 98-99-ben ez a nemzeti öntudat még sokkal erősebb volt, mint ma az EMEA akkoriban még nem is se joggal, se lehetőséggel nem rákezett arra, hogy a nemzeti termékfelügyeletbe bármilyen módon beleszóljon. Végezetül. Arra a kérdésre térek ki, hogy a viselkedési kódexet hogyan alkalmazzuk a munkatársakra, az alkalmazottakra, azokra, akik felmondanak az ügynökségnek joggal beszéltek arról, hogy az erre vonatkozó jogi szabályozások nem elég világosak. Ám a személyzeti statutumok 16 cikkébe, 16. cikkében az ügynökségtől kilépő munkatársakat arra kötelezzük, hogy kilépésük után újbóli tevékenységükről tájékoztassák az ügynökséget eleinte ez nagyon általános tájékoztatás volt, később pedig nagyon konkrét tájékoztatás volt is, mint hogy ez ilyen konkrét módon történt a tájékoztatás. A 16-os szikka alapján a Joint Committee-t összehívtuk, ez ezen a héten és jövő héten tanácskozik, és március 16-17-én, amikor az igazgató tanács összeül, ezt a kérdést az igazgató tanácsban fogjuk megvitatni, és lehetséges, de nem akarok ígéreteket tenni, vagy nem akarom az igazgató tanács munkáját megelőlegezni, de lehetséges, hogy egy az ügynökség itt egy intézkedést eh, foganatosít a bizottsággal összhangban. De még egyszer mondom, meg kell várni az igazgatótanács működését. Végezetül pedig arra is szeretnék utalni, hogy mindjárt befejezem elnök úr, igen, hogy se anyagi vagy pénzügyi kár nem keletkezett, és a számvevőszék az ügynökséggel szemben megerősítette, hogy a számvitellel és az elszámolással probléma nem merült föl, ezért azt szeretnénk kérni, hogy a szakbizottság mentesítse végre valahára ügynökségünket. A, a, um, per le conclusioni, de Köszönöm szépen. Zárásként Stavrakakis úrnak adom vissza a szót, én is egyetértek Stice úrral abban, hogy ugye, amit ma délelőtt elhangzottakat még tovább kell mélyíteni. Tehát mondjuk észszerű lenne, hogy egy következő napi renden napirendre felkerüljenek ezek azok a témák is, amelyeket a képviselők itt említettek, de hát időhiányában ezt most nem tudjuk megoldani, de gyorsan Stavraka úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a megjegyzéseikért és a konstruktív hozzászólásaikért. Ugyanígy szeretnék köszönetet mondani a számvőszék képviselőinek. Örülünk annak az információnak, amit kaptunk, vagyis annak, hogy lesz egy tanulmány, amelyen a bizottságnak segítenek abban, hogy jobban meg lehessen ítélni az ügynökségeket. A következő ülésen ez a kérdés ismételten fel fog majd e, merülni, ennek örülök, és e, nem is tudok több mindent hozzáfűzni ehhez, hiszen az ügynökségek kérdése ismételten fel fog majd nálunk merülni. Minden egyes vitánál, amikor a mentességről beszélünk, akkor lehetőséget adunk arra, hogy elmondjuk a véleményünket, de a többi kollégát, illetve úgy gondolom, hogy ennek a vitának a célja az az, hogy átlátatóságot adjunk az ügynökségek munkájáról. Grazie. Allora, volevo ricordarvi che... Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni a módosítók határidejére, mert ez lejár március 8-án 12 órakor. És most rögtön meg is kezdjük a koordinátorok ülését, a frakciók koordinátorainak az ülését, tehát kérem, hogy a többi kolléga legyen szíves hagyja el a termet.